Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Megnyitom a mai ülést. voudrais m'assurer que l'agenda n'appelle pas de votre part d'observation A napi rendel kapcsolatban nincs semmiféle különleges megjegyzésem, lemérem, ezt elfogadják, ezért van néhány módosító javaslatom. Hogyha nem okoz ez önöknek gondot, akkor Monika Holmájer asszony elfoglaltságai miatt azt mondanám, hogy kivételesen két, kezdjük a mai ülést a 13-as ponttal a szavazással, amely az épületekről szól. Azt szeretném, hogyha csoportosítanánk a szavazást. Vannak olyan dolgok a szavazások közül, amelyek már jövő héten a plenárisra kerülnek. Úgyhogy azt mondanám, hogy a 2017-es költségvetéssel kezdjük, tehát a 8-as napirendi ponttal ö, folytassuk a 12-es után, tehát 12-es, 8-as, a 9-est elhalasztjuk, és utána pedig a 17-es következik. 10 óra 30 körül sajnálatos módon el kell majd hagynom az ülést. Nézzük az elnöki bejelentéseket. Au cours des réunions des 31 août. A augusztus 31-i, a, a szeptember 15 és 16-i ülésen a koordinátorok a következő döntéseket hozták meg. Sok döntés lesz, mondom. Nézzük a jelentéseket. a 1303 per 2013-as jogszabály módosítását illetően, amely a nehézségekben, anyagi nehézségben lévő tagállamokról szól. Az a döntés született, hogy, egy, a, regi, hogy a Regi Bizottságnak elnökének küldünk egy levelet, és nem véleményt készítünk, ahogy azt korábban terveztük control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee Schemes cost effectiveness. Er, ebben a témában, tehát az ifjúsági garancia pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatban arra jutottunk, hogy az SND, tehát a szocialisták kapják meg ezt a témát. Egy libe jelentéssel kapcsolatban is véleményt készítünk. Döpré úr ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Az áthelyezésekről szól ez. A koordinátorok abban is megegyeztek, hogy a bizottságtól érkező információ, tájékoztatás a komoly, a komoly pénzügyi döntésekben eh, nem elég alapos. Tehát több részletre lennék kíváncsiak, szeretnénk, hogyha alaposabban tájékoztatna minket a bizottság a fontos pénzügyi kérdésekben. Remélem a bizottság képviselőjét most hevesen jegyzetel, és szeretnénk, hogyha valós időben kapnánk meg a tájékoztatást. Nézzük az európai szemeszterben való részvételünket. Számos kérdőjel mer- merült itt fel. Az ECON jelentéshez egy véleményt fogunk készíteni, és egy tanulmányt is kérünk a szinergiák témájában az európai költségvetés, illetve Európai és költségvetés, illetve a tagállami költségvetések szinergiájának témájában. Tehát úgy, de, úgy gondoltuk, hogy el kell gondolkodnunk ezen a kérdésen, vajon megvan-e a hozzáadott érték, illetve megvan-e megvan-e a plusz hatás. Nem voltunk erről meggyőződve. Reimer bőge, Remer Bögét neveztünk meg egy konferencián a Költségvetési Bizottság képviselőjeként. Ez a, erre a erre a kongresszusra októberben Poz, Pozsonyban kerül majd sor. Bögel most jelenleg nincs itt. Illetve akkor se tudott lenni majd, sajnos nekem kell őt helyettesítenem. Nyilván csalódott lesz majd mindenki a kongresszuson. A PETI szakbizottságnak kell a 1049-es petícióval kapcsolatban válaszolnunk a több éves pénzügyi keretre vonatkozó petícióra vonatkozó. Nézzük a véleményeket. Ami az eljárási szabályzatot illeti, jó magam fogom elkészíteni. Jó, magam fogom ezt a kérdést összefoglalni, majd a szavazás után. Aztán kulturális örökség témájában a Kulturális Bizottság elnökének fogunk az én aláírásommal egy levelet szerkeszteni. Aztán European Agency of Health, of uh, Health at Work, tehát a munkaügyi egészségügyi ügynökségnek is fogunk egy levelet küldeni, és a CEDEFOP-nak is, illetve az Eurofannak is, Ezért az alapért az, e- a Foglalkoztatási Bizottság a felelős, és Jens Geier fog három véleményt készíteni ebben a témában. Aztán van egy libe jelentés, amely az új lenyomatokkal foglalkozik, az illegálisan Európában tartózkodó harmadik országok állampolgárainak témájában illetve az Europol az Europol szerepe mindenben. Nos, ebben a kérdésben is vélemény születik és eredőbbre jelentéstevője. Úgy döntöttünk, hogy egy ECON jelentésről a statisztikai program kérdésében nem készítünk véleményt. Aztán a koordinátorok abban is döntettek, hogy a 2017-es 2017-es költségvetési egyeztetés programja, hogy fog kinézni október 19-én lesz a következő egyeztetés. A komoly pénzügyi nehézségben lévő tagállamok esetében José Manuel Fernández nevezük ki a Költségvetési Bizottság képviselőjének a strukturális párbeszédben a bizottsággal, a strukturális alapok lehetséges felfüggesztésének témájában Spanyolország és Portugália esetében a deficit túllépés miatt minden bizalmunk a képviselőnkben van. Reméljük nem lesz itt szó semmilyen összeférhetetlensége. Tel, tel les annonces. Ezek lettek volna tehát az elnöki bejelentések. Reçu le projet de compte rendu de notre réunion augusztus 31. ülésünk jegyzőkönyvét megkapták, hogyha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor úgy látom nincs, akkor úgy látom tehát, hogy ezt, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig egy hosszú szavazás következik, ami egész nap leköt majd minket, talán holnap is. Épületpolitika az első témánk. Itt van a jelentéstevő a körünkben. Monika Holmeyer jelentéstevő asszonyt üdvözlöm. Ő kérte, hogy elsőbséget kapjon ez a jelentés. Holmeyer asszony, kíván-e szólni? Köszönöm szépen, <clears throat> elnök úr. Röviden, ez a projekt, ez egy nagyon fontos téma, hatalmas nagy projekt, és jövő héten a jelentéstevők folytatják a tervezést, a munkát, tehát egy hatalmas projekt kis részéről van szó, ennél sokkal többre van szükség, mint egy lépésben dönteni erről, de hogyha ezt a döntést meghozzuk ma, ezt a kis lépést, akkor ez a fennmaradó munkára és döntő jelentőségű lesz. Azt gondolom, hogy a következő költségvetési ülésen tudunk majd erről beszélni. A 203-as cikk, tehát a költségvetési rendelet 203-as cikke szerint egy meghosszabbítást kérünk. Jó, úgy látom, hogy nincsen ellenvetés a bizottság részéről, úgyhogy jövő héten fogunk visszatérni erre a jelentésre. A hármas költségvetés módosítás az intézmények biztonsága, tehát fizikai biztonság, akkor először is a négyes módosításról szavazunk. Először talán ellenőrizzük, hogy jól működik-e a rendszer. Kérem, hogy mindenki tegye be a szavazókártyáját. Megnyitom az ülést. Kérem mindenki szavazzon. Mindenki szavazott. 33 kártyát tettek be a képbe, de csak 30-an szavaztak. 31. Kinél észlelnek problémát? Lezárom a szavazást. Ketten nem nyújtották be a szavazatukat. Költségvetés, módosítás, négyes módosítás mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk ötös mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk, egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, a szöveg módosított formában, illetve teljességében amelyet végül is nem módosítottunk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 26 a mellette, heten ellene ezzel elfogadtuk. Most akkor következik a szolidaritási alap mobilizációja. Kirstosz jelentés, nincs módosítás. Úgyhogy név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 32 mellette, egy ellene, és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Következik a González Pons jelentés a globalizációs kiigazítási alapról. Eriksson, Svédország, egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosítást visszavonták, hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 8-as e, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 12-es mellette, Levene. tartózkodás, elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ez most ellenőrizzük, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elutasítva. A szöveg módosított, szöveg teljes egészéről szavazunk módosított formában, név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 7-en ellene, ezzel elfogadtuk. Újra a globalizációs kiigazítási alap Finnország Microsoft szárva jelentés egyes módosítás mellette, ellene,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 ellene, nem ki, ellene, igen, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene,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 Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 6-an ellene, ezzel elfogadtuk. Geyer jelentés. Az európai Európai Ügynökségről 251 módosító javaslat van. Úgyhogy azt kérték, hogy halasszuk el a szavazást. Tízes napi rendi pont. José Manuel Fernández jelentés. Európai Unió jelenleg intézményi fejlépítésnek lehetséges alakulásai e, egyes mellette, ellene elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene, tartózkodás, elutasítva ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, nem. Egyes bekezdés, kettes pont új. Tizenegy, tizenkettő, tizenegy, tizenegy, 15, 16, tizenegy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ezekről tudunk-e blogban szavazni, kérdezi az elnök. Akkor blokkban szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás, akkor ezzel elutasítottuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva 26 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva 27 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-es mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 29-est visszavonták, 32-est és 34-est is. Következik egy szóbeli módosítás, hármas bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-ast visszavonták, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 20 mellette, 15 ellene. Negyvenes jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Mellette, kérem, tegyék fel a kezüket mellette. Ellene. Jó, hát akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-an mellette, 19-en ellene. Van egy kompromisszumos javaslat a négyes bekezdéssel kapcsolatban mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellette, 46-os mellette, az, előz, az ezt megelőző módosításokat lefette a kompromisszum. Tehát 46-os mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 46-os, 47-est mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 külön szavazás első rész, részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás első részt elutasítottuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás ezt is elutasítottuk, a szöveg egészéről szavazunk, mondja az elnök. én nem szavazhatok, de a tagok szavazhatnak, sőt szavazniuk kell, népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 28-an mellette, heten ellene. Fernández jelentés. A transferekről, átcsoportosítási kérelmekről. Hármas szakaszról a bizottság költségvetés. Nous avons deux virements. Két átcsoportosítás van. Az, az egyik ö, 5 millió 314 ezer, van-e valami hozzáfűzni való a jelentéstevőnek. Két átcsoportosítás, átutalási kérelem van, ez tulajdonképpen az eddigi szavazásnak a következménye. A globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban, vagy ezen belüli lenne a 21-es átcsoportosítás Finnországnak 5 millió 364 ezer, illetve a második Svédországnak es átcsoportosítás, szintén globalizációs kiigazítási alap 3 millió 957 1918 euró. Ez az eddigi szavazások logikus következménye. Hát akkor, ha ennyire logikus, akkor szavazunk is azonnal, mondja az elnök elektronikusan Finnország Microsoft, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27 mellette, 6-an ellene. A második elcsoportosítás Svédország Eriksson. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 7 ellene. Elfogadtuk. Egyéb szakaszok 2016 Depré úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 44 eh, ezer eurós átutalásról van szó. Ezt átcsoportosítanánk a nyelv tanfolyamok költségvetési sorára. Nagyon örülünk annak, hogy sokan szeretnének részt venni ezen, illetve az 2540-es sorra kapcsolatban van egy átcsoportosítás. Nem vártuk azt, hogy növekszik majd az ára a víznek és a kávénak, és ennek hatása lesz. Ez egy eléggé egyedi ügylet. Nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban, mondja az elnök, úgyhogy ezt szavazás nélkül elfogadottnak tekintjük, hogyha nincsen ellenvetés, nem kell szavazni. Úgy látom, hogy úgy tekinthetjük, hogy ezt elfogadtuk. Akkor következik a 2017-es költségvetés. Mielőtt szavazunk, kérem a bizottságtól, hogy tájékoztasson bennünket a álláspontjáról a szavazás Uh, oui, monsieur le président. Je... Köszönöm szépen, itt vagyok, elnök úr, itt vagyok. Köszönöm, parancsoljon, öné a szó. Continue en anglais, si vous le permettez. Uh, Mr. Chairman, uh, honorable members, thank you for giving this. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönjük a lehetőséget, hogy első reagálást tehetünk a, meg, a múlt hét pénteken megkapott módosítói csomagra. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy Gergőjövő alelnök asszony két héttel ezelőtt közreadta a félidős áttekintés csomagját. Azt javasoljuk, hogy illetve azt láttuk, hogy számos dolog megfelelt a módosítók közül ennek. Először is eh, hadd üdvözöljem azokat a módosítókat, a módosítók nagy többségét, amelynek célja az, hogy a bizottsági elkülönítés szintjét vissza lehessen állítani a 2017-es költségvetés tervezetben. Szeretném hangsúlyozni, hogy számos módosító kívánja a kiadást növelni, és tudom, hogy a, a módosítók így 4 milliós plusz jelentenének a költségvetés tervezethez képest. Ezen módosítók közül néhány azt kéri, hogy állítsuk vissza a kiadások szintjét a Horizon 2020 illetve a Connecting Europe Facility esetében arra a szintre, amelyet az e, Európai Stratégiai Befektetési Alap előtt javasoltunk. A bizottság a félidős áttekintésben arra rámutatott, hogy szükség van arra, hogy neveljük ezeket a programokat, ezen programok eszközeit, ez vonatkozik a Horizon 2020-ra, a közlekedési részére a Connecting Europe Facility-nek, a Kozmérre és az Erasmusra. Tehát ezen programok esetében van egyfajta konvergencia az irányt illetőleg. Mindemellett a növekedés szintjét is figyelembe kell venni, és figyelme kell venni ennek kapcsán azt, hogy ez mennyire összeegyezthető az MFF plafonjával, de más területekkel is ezt meg kell vizsgálni, például a migrációs áramlás kezelése kapcsán. Vannak olyan módosítók, amelyek azt javasolják, hogy a kiadásokat növeljük a mezőgazdaság területén. Ezen a területen is az Európai Bizottság, ahogy azt bejelentettük, integrálni kívánjuk ezt majd a a költségvetési módosításban a mezőgazdaság kapcsán, majd főként a tejszektor esetében. Ezen kívül szeretnék rátérni a fiatalokra vonatkozó kezdeményezésre. Ez egy olyan terület, ahol van hasonlóság a módosítók, illetve az Európai Bizottság javaslata között amit a félidős áttekintés kapcsán tettünk. Az Európai Bizottság jelenleg felméri azt, hogy mi a legjobb időbeli ö, dimenzió ahhoz, hogy sikerüljön ö, a fiatal vonatkozó garanciát ö, áttekinteni. Ezen kívül itt van még a migráció belső aspektusa, illetve a migrációs áramlás kezelése. Tudom, hogy számos módosító van, amely azt kéri, hogy hozzunk létre egy új eszközt, egy új költségvetési sort a biztonság, illetve állampolgárság költségvetési sorban, de szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ezen a területen látni kell azt, hogy nagyon volatil és változékony ez a kontextus, és a migrációs áramlás gyorsan átérhet az egyik területről a másikra, és a költségvetési sorok fejlődése illetve a struktúra rigiditása csökkenti a gyors válasz, gyors reagálás képességét. Láthattuk azt, hogy gyorsan kell reagálni, és eltökélten nagyon rövid idő alatt. Számos módosító kérte azt, hogy legyen egy új fejezet, ahol a különböző alapokat kezelnénk, amelyek a törökországi menekültekre vonatkoznak. Én megértem ezt a parlamenti kérést. Tudom, hogy szeretnének több rendszeres információt arról, hogy hogyan áramlik a pénz ezen eszközökön keresztül. Ebben a tekintetben szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság hajlandó arra, és ezt elmondtuk már a közös meghallgatásokon is, itt a szakbizottságban, hajlandóak vagyunk az AFED-DEVE bizottságban is rendszeresen jelenteni, és arra is emlékeztetnék, hogy az illetékes bizottsági részlegek, amelyek kezelik ezeket az alapokat, az ő weboldalaikon valós időben frissítjük az adatokat. Az Európai Bizottság jelentést tesz ezen alapokról. A legutóbbi jelentést átadtuk az Európai Parlamentnek szeptember 15-én. És nem utolsó sorban, abban a csomagban, amit a félidős áttekintéssel együtt adtunk közre, a bizottság azt javasolja, hogy a pénzügyi rendeletbe, a költségvetési rendeletbe legyen egy rendelkezés az éves jelentésről egy munkadokumentum formájában, és amelyben ezen alapok teljesítményét értékelnénk. Tehát ezeket az alapok célja az, hogy sikerüljön gyorsabban reagálni a szükség esetén, illetve azok után, úgy, hogy megfelelő információval tudjunk szolgálni, és fékekkel és ellensúlyokkal is tudjunk szolgálni. A bizottság ezeket az alapokat a lehető legrugalmasabban kívánja kihasználni, Ezért a célkitűzésünk az az, hogy ezt az eszközt a lehető legaktívabban tudjuk tartani, ez nagyon egyszerű legyen ez az eszköz. Hát hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a törökországi menekülteknek folyosított eszköz ez nem egy ilyen alap, a végrehajtás a költségvetésből történik, és a csatlakozás előtti eszközből, illetve a materiális segítségnyújtó eszközből ö, támogatjuk ezt, a tagállamok ö, hozzájárulását pedig elkülönített bevételként kezeljük tehát egyfajta koordináló mechanizmust alkalmazunk, és ezáltal a különböző erőforrásokat kiveszünk a költségvetésből, illetve ide számítjuk be a tagállami hozzájárulásokat, és most hadd térjek rá azokra a módosítókra, amelyek az adminisztratív kiadásokra vonatkoznak. Itt szeretnék köszönetet mondani főként a jelentés készítőnek, Gájer úrnak, azért, hogy javaslatot tett arra, hogy vissza lehessen állítani az elkülönítést arra a szintre, amelyet az Európai Bizottság is javasolt a költségvetés tervezetben. Ez szükséges ahhoz, hogy a költségvetést helyesen végre lehessen hajtani, és ez elismeri azt, hogy a 2017-es költségvetésben történtek korlátozások. Üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek figyelembe veszik a posztok kiegyensúlyozását a parlamentben, a régiók bizottságában, illetve a, az EGSZB-ben. Kiegyensúlyozott az átcsoportosítás, és ez egy kiegyenlítő, kielégítő megoldás. voltak olyan módosítók is, amelyek az EU az EU külön képviselőjére szánt eszközöket a, a külügyi szolgálatnak adott költségvetésből venné át, mi támogatjuk ezt, hogy legyen egy ilyenfajta kettő szerepe a képviselőnek, legyen egy külön képviselő ilyen szempontból. Ezen kívül azt is felismerjük, elismerjük, hogy néhány módosító a posztok növelését kéri, például az Európai Parlamentben, illetve az külügyi szolgálatnál, a bizottság véleménye szempontjából ezek a növelések nem felelnek meg az intézményközi megállapodás szellemiségének, ahol a munkatársak 5%-kal történő csökkentését kívánjuk elérni 5 év alatt. Ami a védelmi előkészítő intézkedéseket illeti. Ezek a kutatást szolgálják olyan területen, ahol kapcsolat van a védelemmel, de itt nincs közvetlen kapcsolat a katonai fellépésekkel. Egy ilyenfajta előkészítő fellépés az Európai Parlament is javasolt ilyet, és az egyik módosító azt javasolja, hogy a tagállamok finanszírozzák ezeket, ezt, ezt úgy, mint elkülönített bevételként legyen feltüntetve a költségvetésben. Az előkészítő fellépés esetében, hogyha nincsen megfelelő jogi alap, akkor nem lehet az elkülönített bevételt erre felhasználni. Arra, hadd hívjon fel a figyelmet arra is, hogy voltak módosítók a tartalékra vonatkozólag, 20 olyan költségvetési sor van, amire tartozik, a feltételek nem mindig eh, kötődnek az, a releváns költségvetési sorokhoz. És arra is emlékeztetnék, hogy ezek a tartalékok nem segítik a költségvetés eh, gördülékeny végrehajtását, és eh, szeretnénk, hogyha ezt is figyelembe vennék. Általános megjegyzés, azokról a módosításokról, amelyek külön kezdvezményezettek számára történő elkülönítésről szólnak. Itt a, a költségvetési rendelet azt írja elő, hogy az EU alapok elkülönítéséhez megfelelő eljárás van szükség, tehát ez a fajta elkülönítés, amit javasoltak, nem felel meg az Európa európai költségvetési rendeletnek. Voltak olyan módosítók és az ünnepségek esetében, amiket javasoltak, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy a 2017-es költségvetés tervezetben a bizottság már különlegesen kezelt számos ügynökséget, amelyek a migrációs áramlás kezeléséhez, illetve a biztonsághoz kötődnek, és ezeket az aspektusokat figyelembe vettük, és ezek tükröződnek a posztok növekedésében is. Az ügynökségeknél a növekedés a létszámban, E, ellentétes azzal, amit az intézményközi megállapodásban leszögeztünk, az 5%-os csökkentésre e, gondolok. Az eljárással szeretném befejezni a mondandómat. Ezek az előzetes megjegyzéseink a módosítókat illetőleg. A bizottság a szabizottsági munka után, a plenáris után majd a bizottság a tanácsnak elküldi a részletes megjegyzéseit a módosítókról. És ez része lesz annak a csomagnak is, amelyet majd előterjesztünk a az egyeztetésre is. Mindenképpen figyelembe vesszük ezeket a megjegyzéseket, figyelembe vesszük az önök véleményét majd, és így fogunk előkészülni a novemberi egyeztetésre. Merci, Monsieur Freza, merci. Köszönöm szépen, Freza úr, köszönöm, hogy a bizottság nevében megosztotta velünk, ezek, megosztotta velünk ezeket az előzetes meglátásokat, a módosítókról, amelyeket a jelentéstevőm nyújtott be, illetve az egyéb kollégák is. Jelentéstevő úr, ami a kísérleti projektet illeti az előkészítő, az előkészítő felépést, itt plusz munkára lenne szükség, ha jól értem, hogyha fél egy előtt a kísérleti projektekhez érünk, és ezekhez a, az előkészítő cselekményekhez, akkor ezt akkor ezeket a délutáni ülésszakra fogjuk elhalasztani. Van, szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban? Még a szavazás előtt mondana valamit? Nur, nur ähm, tatsächlich drei, drei kurze. Csak három rövid megjegyzés, és azon kívül még egy technikai hozzáfűzésem lenne. Először is, ami a kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket illeti, ezek idén kifejezetten összetettek voltak, nem csak azért, mert a kollégák kreativitása egyre nagyobb évről évre, illetve, és ezt nem követik a költségvetési tervek, és azért is, mert ez az egész folyamat önmagában nagyon bonyolult, és hogyha szeretnénk méltányosan eljárni, akkor mindez nagyon nehéz. Persze olyanok, az emberek hibázhatnak is, szavazó lista utolsó verziójában eh, láttuk azt, hogy egyes frakciók olyan kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket nyújtottak be, amelyek tulajdonképpen nem is léteznek. Eljárási szinten nagyon nehéz eh, ezt az egészet összehozni. A, eh, a szünetben kénytelenek leszünk majd a hibákat valahogy kiigazítani. Ha már a hibákról beszélek, a szavazó listában vannak bizonyos problémák, mielőtt az adott költségvetési kategóriára vagy fejezetre rátérünk, ezekre ki fogok térni. Nálunk a Szociáldemokrata frakcióban az 1A fejezetben ugye van tartalék, a gazdas, a Ekon kérte ezt, a 6164-es, itt emellett plusz áll, de mínusz kellett volna odaírnunk, az ECON szakbizottság tagjainak ez eléggé későn tűnt fel. És lenne még két tartalmi megjegyzésem Préza eh, igazgató úr hozzászólását kiegészítve, eh, ami a konkrét kedvezményezetteket illeti, hogy Mindez nehezen összeegyeztethető a költségvetési rendelettel, ez mindenki számára világos. Vannak azonban konkrét, ebben a konkrét esetben olyan rendezvények, amelyekkel kapcsolatban az Európai Parlament meg van győződve arról, hogy ezeket érdemes európai támogatásban részesíteni. Ezzel a kérvényel jutatjuk kifejezésre az európai támogatási szándékunkat. Aki egyszer már megígette magát, az ugye fél, úgyhogy örülnénk, hogyha az Európai Bizottság biztosítana bennünket arról, hogy ha ezeket a rendezvényeket máshogy finanszírozzák vagy támogatják, akkor nem fogunk fogalkörömmel ragaszkodni ehhez a kérvényhez, de ha nem, akkor viszont a kérvényt fenntartjuk. Ez a kisebb tartalmi probléma. A nagyobb tartalmi probléma az alapok átláthatóságában rejlik és ami a menekültügyi facilitási programot illeti Törökországra. A javaslatok nem igazán abból indulnak ki, hogy nehézségbe ütköznénk annak során, hogy megvizsgáljuk, hogy konkrétan ezeket a pénzeket hogyan használják fel hogyha az ellenőrző intézmény elől eltitkolnák ezeket, titkolnák ezeket a tényeket, akkor ez nagy politikai problémát okozna. Sokkal inkább arról van szó, hogy világossá kívánjuk tenni, hogy az Európai Uniónak mely eddig kifejezetten sikeres eh, politikáit kell kihasználni annak érdekében, hogy ez a menekült alapokat, illetve a menekült facilitást eh, valóban feltöltsük. Ez a fejlesztési politikával foglalkozó szervezetek számára világosá kell tenni, hogy hogyan alakul a költségvetés végrehajtása. A négyes fejezetben úgy állítottuk össze a javaslatokat, a módosító javaslatokat, hogy ebből világossá vált, hogy nem igazán vagyunk elégedettek azzal, hogy eddig kifejezetten jól működő eszközöket kell eh, teljesen eh, kifosztani azért, hogy más egyébként szintén szükséges programokat pénzzel töltsünk fel. Eh, szeretnénk visszanyerni az ellenőrzést a költségvetés felett. Nem csak a mi frakciónkban, hanem más frakciókban is világos, hogy nagyon elégedetlenek a kollégák azzal kapcsolatban, hogy az újságból értesülünk arról, hogy a tanács és a bizottság a trust fundok esetében, vagy pénzügyi eszközök esetében megállapodtak bizonyos lépésekben, eh, mi pedig teljesen eh, tudatlanok vagyunk a témában, nem tájékoztatnak róla, utólag tudjuk meg az újságból. Ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Nem a politikák tartalmi orientációjáról van szó, hanem arról, hogy az Európai Parlament költségvetési bizottságával és általában az Európai Parlamenttel hogy bánnak. És szeretnénk világossá tenni, hogy ezen, ezeknek az eszközöknek a tartalmi orientációját helyesnek tartjuk, legalábbis elsőprő többséggel egyetértünk ezzel, de a formális mm, folyam, eljárásokkal nem értünk egyet. A 2017-es költségvetési tervezetet, ha összehasonlítjuk a 2015-ös költségvetéssel, vannak benne olyan dolgok, amelyek 2015-ben még nem léteztek, lehet, hogy ez politikailag nem probléma, de azért világossá kell tenni, hogy mire költjük az európai pénzt, ezt fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor azt javaslom, hogy kezdjük meg a szavazást. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Még egyszer. Gratulálok önnek az elvégzett munkájához, és nyilván munkatársai segítségére voltak. Most pedig szavazni fogunk. Administratív kiadások, ötös ötös fejezet, ügynökségek, 1A, aztán 1B, 2, 3, 4, aztán különleges eszközök. Ha sikerül, nem valószínű egyébként, a 9-es pontig eljutni ebéd előtt, akkor azt föl kell függeszteni, tehát azt el kell halasztani, utána a többi szekció, a 10-es, aztán az egyes, parlament, és végül a kifizetések. Ja. Nézzük az első halmazt, hármas, hármas szekció, administratív kiadások. Kiadások. Nous avons un premier bloc Első blokk, az egyes annexben benne van, ki van az egyes blokk mellett. Tehát egyes blokk mellett kiszavaz ellene, ki tartózkodik, megszavaztuk, elfogadtuk. Második blokk, ez a kettes annexbe függelékben van, ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, Elfogadtuk. Van egy hármas, vagy egy harmadik szavazásunk. Egy szóbeli módosítóról, amit a jelentéstevő nyújtott be. Jelentéstevő úr. Um, ja, um, wir haben in der... A koordinátori ülésen beszéltünk erről a módosítóról az utóbbi napunkban Cruz asszony tevékenységről hallhattunk, aki korábbi biztosként hogyan tevékenykedett. Arról a kérdésről van szó, hogy mi a helyzet a magatartási kódexel, a biztosok esetében mit lehet, milyen fajta tevékenységet végezhetnek el biztosi tevékenységük során, és milyen fajta időszakon át a tevéken, biztosi tevékenység után mit nem végezhetnek. Én politikailag szimpatizálom az, az, az érvekkel, de arra jutottunk, hogy más költségvetési sorokra kell itt gondolni, nem arra, amit a zöldek javasoltak és a szóbeli módosító abban áll, hogy a zöldök módosítóját úgy változtassuk meg, hogy más költvetési sorokra utaljunk, és ezt tartalékba helyezzük, és az összeg is kisebb, mint amire gondoltunk. És fontosabb az is, hogy erősebb legyen ezáltal a magatartási kódex. Jó. Ki van emellett a szobori módosító mellett? ellene. Szerintem ezt megszavaztuk, tehát sok a kéz, és sok kéz nem is emelkedett, úgyhogy elektronikus szavazás következik. A 980-asról szavazunk, annak a szobali módosített formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Approuvé, pardonnez-moi, par 32. Elfogadtuk, 32-4 arányban. Amendement 4501-es, Kriesz leféle mellette. Ellene? Ha fölemelnék esetleg a kezüket, segítene. Köszönöm mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk. On vérifie. Ezt ellenőrizni kell, elektron, elektromos szavazás. Megnyitom a szavazást. Scrutin clos. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 15-23 arányban. Ampl, ampl 319 következik, 18-as következik mellette, ellene. Kitartózkodik, Elfogadtuk. Gue 1612 mellette, ellene. tartalékok, Ekon 207 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Zöldek 919 mellette, 18 ellene, kitartózkodik, elutasítva. ACR 829 mellette, ellene. Ezt mindenképpen ellenőriznünk kell, mert nem emelik a kezüket. Gépi úton szavazunk, megnyitom a szavazást. Scrutin est Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-18 arányban. Következnek az ügynökségek. Vous êtes prêts? Mindenki felkészült? Van egy első módosítónk. Ez a bizottsági összegek visszaállításáról szól, és van itt egy első annex is, ki van mellette? Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Második blokk, kettes táblázat mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Harmadik blokk következik, hármas táblázat mellette, ellene, Hát kérem szépen, ezt ellenőrizni kell. Nem emelik a kezüket. Harmadik blokkról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29-9 arányban. Kérem a kezeket tehát fölemelni. Egy ECR módosító következik, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. ECR 847-es, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Nézzük a, a, a tartalékokat. 973-as mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. megjegyzések. FEM 1167 mellette ellene e, tartózkodók, elfogadtuk. Következő okafogyottá vált 407 Ekon mellette, 406-os Ekon mellette. Fernandez úr. Fernandez úr. Sur le 406. 706-osnál tartunk. Ki van mellette? Ez egy akkor módosító. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 408. Ez is ekonos mellette. Ellene. Elfogadtuk. Marinescu mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kettes fejezet, López féle, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Gue Ferrera féle, módosító a következő, ez okafagyottá vált, mert blogban már szavaztunk, és ez is, ez is a módosító is a blogban volt. Következőre is ez vonatkozik. C'est terminé. Heading 1A. Un premier bloc. 1 A fejezet következik, első blokk, első táblázat, ki van mellette, ellene. Kitartózkodik, azt hiszem, elfogadtuk második blokk, második táblázat, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik blokk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes blokk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Bödzsö mit? Büdzsé 4767 mellette ellene kitartózkodik elutasítva. Aztán van egy fdd s módosító, 7200, NF 8101 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. GUE 7796, mellette, ellene, kitartózkodik elutasítva. GUE 7799 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Gúj 84-77 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Büdzsé 9006 Niriada mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Budget 9007, ez is Niriada mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Aztán TNF 80, 8102 és EFDD 7201, büdzsé 4228 mellette. Ki est contre? Ellene. Kitartózkodik elutasítva. ENF 8103 és e FDD 7202 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva mind a kettő. GUL 7733, ENF 8108, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Budget 4334, GUE 7736, EMPL 5616, 17, nem, Elnézés, először a 43-34-ről kell szavazni, mellette ki van, ellene tartózkodók elutasítva. Akkor GUE 77-36, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Büdzsé 4200 Marinescu mellette, ellene, elutasítva ennek 81-12 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Budget 42-18 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Empl 5619 mellette ellene tartózkodók elutasítva. GUE 8401, Budget 4833 mellette ellene tartózkodók elutasítva budget 43, 45, budget 44, 78 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ENF 81, 29 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, TRAN 59, 18, ECR 82, 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Zöldek 79-75 mellette, ellene tartózkodó elutasítva. Zöldek 79-70, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ekon 64-51, mellette ellene tartózkodók elutasítva. GUE 77-69, büdzsé 48-04, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77-75, vagy 4810 mellette ellene tartózkodók elutasítva. FDD 7218 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Zöldek 7955 mellette ellene tartózkodók elutasítva. NF 8147 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kult 63-64 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Zöldek 79-55 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Bacsit 44-51 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Bacsit 45-12 mellette ellenem tartózkodók elutasítva, Guen 84-37, Budget 48-67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Zöldek 79-91 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Zöldek 79-91 mellette, ellene, tartózkodók, még mindig a zöldeknél tartunk, 32.05.01.02 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Aztán van még egy, 7971 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük a tartalékokat. SND 71-29 visszavonták, zöldek 79-92 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva zöldek 79, 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük a megjegyzéseket. 020201-es sor. 1087 GUE, 4769 GUE tagok mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 4331 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 42-27 mellette ellene tartózkodók. Ezt gépi úton fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség, tehát elutasítottuk ez volt a 4227-es. 4550 mellette. Ellene. Nem mindenki emeli a kezét, úgyhogy szavazunk. Szavazógéppel megnyitom a szavazást. Tout le monde a voté. Scrutin est clos. Lezárom a szavazást. 23-10 arányban elfogadtuk. 43-32 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 42-72 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 42-73 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 309 empl mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 020501-es sor 1174-4857 ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Empl 311 mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Kérem szavazzanak a géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 17-22 arányban. 346-os következik, fem, mellette ki van? Ellene. Kitartózkodik, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 312, emple, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 329, emple. Itt van egy szóbeli módosító is a, a jelentéstevő részéről. Egy technikai módosításról van itt szó. Nem növelhetjük az összegeket a költségvetési sorokon, ezért a megjegyzésekben kell valamit megváltoztatnunk, hogy a, ez egy technikai megoldás arra, hogy az előirányzatokat ennek megfelelően alakítsuk. Jó, akkor a 29-es szóbeli módosított formájában mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 156 agri mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 286 tran mellette ellene. Ezt ellenőrizni kell. Gépi szavazás, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva. 3003 büdzsé mellette, és a 4909-esről is, Deli asszonytól. Nem, nem, helyesbít az elnök, nem, külön kell szavazni. Tehát 3003 büdzsé mellette, ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 21-19 arányban. 4909 négyezer mellette. oké, oui, oui, Okay. tombé. Ez fogyottá vált. 964 zöldektől mellette ez is okafogyottá vált. 4908 Deli mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4275 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4365 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4288 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4289 mellette ellene elutasítva. Be is fejeztük az egyával. Befejeztük az egyát, jön az 1B un compromis qui fait l'objet d'un bloc. Kompromisszum, egy kompromisszum blokk melléklet második táblázat mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 040262, budget 4343 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Budget 4230 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. ENF 8124 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenhárom nulla nulla hat nulla egy, es sor, budget 4582 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Budget 4375 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ECR 8226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Bacsit 4376 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, elutasítottuk, elég nagy többséggel. Budget 4377 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Budget 479 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tartalék. Budget 4494 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Budget 44-95 mellette, ellene, elutasítva. 44-96 mellette, ellene, elutasítva, de ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. elutasítva, 39 eh, ellenében. Álde 78-73-at visszavonták, Bacsit 44-97 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Bacsit 44-98 mellette, ellene elutasítva, Budget 4499 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Pacsit 4276 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Pacsit 4500 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3004 es soron mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel több szavazatot kaptunk a néppártól. Egyel többen szavaznak a néppártnál. Kérem, hogy egyet, egy kártyát vegyenek ki. Jó? Elutasítva 17-23 ellenében. Következik a zöldek 79-68-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, budget 42-74 mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 20-20 ellenében. Ample 5680 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. FEM 6160 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, FEM 61-61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, FEM 61-62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, FEM 61-63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, vagy 04 0264-es ifjúsági foglalkoztatási garancia, 4762-es módosítás mellette, ellene, de ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22.17 ellenében elutasítva. GOE 77.22 mellette. Nem, nem, ez egyforma. Ample 5674 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Budget 44.92 mellette ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, nem. Jó, most mégis jó. Elutasítottuk 16-24 ellenében két egyforma módosítás, budget 47-66, QE 77-26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, két egyforma módosítás, Ample 5618 EPP 7443 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22.17 ellenében, következik a budget 4277 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, két egyforma, 47347689 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, következik És akkor ezzel befejeztük az 1B-t. Következik a kettes fejezet, első blokk, 1A, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes táblázat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 4309-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4544 mellette, ellene, elutasítva. nulla nulla kettő nulla kilencvenkilenc nyolc Bacs 4879 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 7738, 4773 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 7739, 4774 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 7740, 4775 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 4269 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4351, 4461 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7744, 4779 mellette, ellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4352-4462 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 42-31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-44-47-76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 53, 44, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77-45-47-80 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 45-23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77-46, 47-81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-47-47-82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-48-47-83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-49-47-84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44, 65 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 77, 54, 47, 89 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 77, 51, 47, 86 mellette ellene elutasítva 77, 52, 47, 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4293 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-72-49-00 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-53-47-88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 78-86-43-03 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42-22 mellette, ellene, el, tartózkodás elutasítva, ne, esetleg blogba szavazhatunk-e, 44, 68, 44, 69, 44, 70, 44, 71, 44, 72, 44, 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44-74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-75, 47-90 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77, 56, 47, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43, 54, 44, 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 87 43 02 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 832 ellenében elutasítva. 81-32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8460 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4235 mellette ellene tartózkodást elutasítva, 7767 4802 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 4373 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48, 84, 62, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük. 84, 49, 48, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45, 23 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást tehát. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24-13 ellenében elfogadtuk. Következik 60-81 mellette ellene. Mm, azért nem bánnám, hogyha emelnék a kezüket. egy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-66 két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-19 ellenében. musicale. Egy kis zenei aláfestés. 6167, két részben első rész, mellette, el, <laughs> ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Na, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19-20 ellenében. Következik a hármas fejezet. Je vous laisse le temps de vous reporter aux feuilles de vote. Le vote commence par euh, plusieurs euh, blocs. Blokkokkal kezdünk. Az első, az előirányzatokra vonatkozik első táblázat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második blokk, kettes táblázat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következnek a külön szavazások. Hetvenegy 80 48 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7223 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6759 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77, 77, 48, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72 7779 225, 72-25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 72-27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 7780, 4515 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42-40 mellette, ellene, tartózkodás, e, elutasítva. 7786, ellenőrizzük, visszamegyünk a 40 re megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 15-22 ellenében. 77, 86, 48, 21 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 40, 84, 63, 48, 91 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 43, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8406 4838 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4395 mellette ellene tartózkodás elutasítva 8407 4839 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8407 8408 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 82.45 mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A néppártban megint egyel többen szavaztak. néppárt ne használja ki a többségét, lezárom a szavazást, elfogadtuk 25 ellenében, következik a 77-88-48 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 84-16-48-47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81.17.48.48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79.63 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79.64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4210 mellette ellene tartózkodás. Köszönöm. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8418 48 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4532 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84, 12, 48, 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81, 13, 48, 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84, 10, 48, 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-10-48-42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-20-48-51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-01 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60, 92, 77, 93, 48, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 54, 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Nyolcvan kettő nulla kettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64.17 és 71 mellette ellene tartózkodás. Nem emelik a kezüket. Úgyhogy elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Hatvannégy, tizenhét, hetvenegy, tíz. Lezárom a szavazást. 29-8 ellenében elfogadtuk. Következik a 84-06-48-38 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 61-72 mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nagyon örülnék, ha emelnék a kezüket. 84, 18, 48, 49 egyforma mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 81, 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hatvanegy, hetvenhárom, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19-19 ellenében. 6707 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6700 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nem, nem. El, elutasítottuk. 6391 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4271 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6702 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9003 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 77, 93, 48, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70, 77, 04, 47, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 vagy 59 mellette ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-20 ellenében. 61-59 mellette. Ellene. Mm, ezt mondtam, hogy 61-59? Akkor bocsánat. 45-48 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-20 ellenében. 54-55. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ezzel lezártuk a hármas fejezetet. Következik a négyes. Monsieur le Président. Oui, monsieur. Tisztelt elnök úr! Tessék, Döpré úr! Lehetne egy öt perces szünetet tartani, hogy egy kicsit, iha, hogyha ihassunk egy kávét, vagy egy kicsit a lábainkat ki nyújthassuk, ez megoldható? Igen, ez egész egészséges lépés lenne. Utána kicsit jobban tudunk majd koncentrálunk. Az elnöknek nincs ellenvetése, talán a bizottságnak sincs. Úgyhogy az 5 perc az általában 10, jó, akkor 11 óra 15-kor folytatjuk. C'était un Thank you. köszönöm. Mina.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

Bien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 északi a bölcsét, az ők a vitrinekből sétál. Nem lehet tudod, hogy nem tudom, hogy ez a kitegyezet. Nem lehet, hogy nem a bölcsét, de nem siktam, de akkor előtt a bölcsét.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

Kedves kollégák, tájékoztató jelleggel azt javasolnám, hogy folytassuk a négyes fejezettel kapcsolatban a szavazást, ezek különleges eszközök, és az egyéb témákban, az egyéb fejezeteknél pedig Hát, hogyha sikerül ezt a hármat megoldani, akkor szerintem abba is hagyhatjuk ma délelőtt a szavazást. Ma 15 órakor folytatjuk aztán az egyes szakaszról, az a parlamenti, az Európai Parlament költségvetése. És a kísérleti projektek és az előkészítő az előkészítő tevékenységekkel kapcsolatban ehhez Geyer figyelem Hezgeyer jó indulatával, azt hiszem majd azt is le tudjuk folytatni, aztán kifizetések, és a többi napi rendé pontra Mais je ne résiste pas. Később kerül majd sor. De nem tudok ellenállni. Egy közleménynek. Krisztalina Georgieva asszony jelöli magát Ban Ki-moon Ban Ki-moon megüresedő posztjára, azaz az ENSZ főtitkári posztjára. Mais qu'il présentait officiellement sa candidature. Et, euh, Kormánya most erősítette meg ezt a jelölést. Tudjuk, hogy Georgieva asszony milyen eltökélt, hogyha egyszer valamit a fejébe vesz, és azt is tudom, hogy nagyon hatékony lehet ezen, nagyon hatékony legyen ezen a poszton, egy hónapra szabadságra megy, hogy felkészüljön erre a posztra, illetve erre a jelölésre, de mindez azt jelenti, hogy pont amikor a 2017-es költségvetést fogjuk megbeszélni, és a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát, Pont ekkor Georgiev asszony úgy tűnik, nem feltétlenül lesz itt. Mert hát van egy jó hír, a Georgiev asszony jelöli magát, jelölteti magát, a rossz hír pedig, hogy elhagy minket, legalábbis nem lesz itt a költségvetés vitájánál, ami azért nem lesz egyszerű. Természetesen bízom önökben, a jelentéstevőben, a egyeztetésben, a trilógusban. Döpré úr! Ah, President, ah, Tisztelt elnök úr! Örülök ennek a jó hírnek, amit Georgieva, amit asszonyt illeti. Az már biztos, hogy szabadságra megy? Én azt gondoltam, illetve azt hallottam idáig, hogy ez csak menne mondva, ez megerősítették? a bizottság nyilvánvalóan azonnal kijelöl egy másik biztost, hogy őt helyettesítse. Nyilván egy percre sem gondolhatjuk komolyan, hogy a bizottság nem képviselteti majd magát a tárgyalás ebben a fázisában. Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője Ötinger úr fogja Georgieva asszonyt helyettesíteni. Akkor ez már biztos? Ötinger úr lesz majd a helyettese Monsieur Fernandez. Fernandez úr. Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok hozzászólni. Eu espero que a eh, senhora... Eh, Igen, remélem, hogy... Eh, Passz também. Biztos asszony, aki most megerősítette a jelöltségét, őt is ugyanúgy majd meg fogják hallgatni, mint a többi jelöltet végig kell majd járnia a teljes eljárást. Remélem, hogy neki is ugyanezt a pályát kell bejárnia majd. Az a biztos, aki majd átveszi a feladatait, annak igazából majd egy gyors talpalót kell elvégeznie, hogy tudja azt, hogy mi is a költségvetés lényege, remélhetőleg gyorsan meg tudja azt, hogy mi a lényeg a 2017-es költségvetés kapcsán, illetve az MFF, MFF áttekintések kapcsán. Remélhetőleg van egy ilyen gyors talpaló az Európai Bizottságnál. Érdekes ez. Lehet, hogy mások is követhetnének egy ilyen tanfolyamot. Akkor, amikor bejelentették azt, hogy a biztosasszony, akit én nagyon tisztelek, és nagyra becsülöm az eddigi munkáját, és az, hogy azonnal gondolt az utódjára is, Viszont ez azt is jelenti, hogy nincsen stabilitás az európai intézményeknél, az Európai Bizottságnál, akkor, amikor a költségvetésről kell tárgyalnunk. úgy gondolom, hogy a biztos, akik őt követi, majd ez egy kompetens biztos, bizonyára meg tud majd felelni a feladatnak, nem kételkedem ebben, és számára sok sikert kívánok. Mi mindent megteszünk, amit csak tehetünk, hogy arról gondoskodjunk, hogy a munka gördülékenyen menjen, hiszen ez egy új feladat lesz majd azon biztos számára, aki megkapta Georgieva asszony feladatait. A dosszi, amit át kell vennie, az nagyon fontos, hogy jó kezekbe kerüljön ez a dosszi. És személyesen azt kell mondjam, hogy a hív, amit kaptunk azt tetszik. Köszönöm, Novakov úr. Következő, de kérem röviden, mert nem ezzel szeretnénk tölteni a délelőttöt. Parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, hogy Georgiev alelnök asszony, biztos asszony, jelöltsége megtiszteltetés az Európai Uniónak, az intézményeinek, de számunkra a Költségvetési Bizottság számára is, hiszen ő felel a mi ügyeinket, és én nagyon drukkolok neki, és remélhetőleg a szakértők mindent megtesznek annak érdekében, hogy Öltinger úr fel legyen készítve, nem lesz semmilyen fajta intézményi egyensúlytalanság, semmilyen gond nem lesz. És ez une bonne nouvelle pour la Bulgarie aussi, monsieur Navakov. És ez Bulgáriának is jó hír, ugye Novakov úr? voudrais m'assurer que monsieur Freza n'a pas prévu de postuler. Freza úr, remélem nem jelentkezett az ENSZ-be valamilyen állásra. Ja, akkor folytassuk a szavazást. Heading 4. Heading 4. Első blokk. egyes táblázat. Ki van mellette, ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második blokk, mellette. Mellette. Ça vous a Ça vous a inhibé, cette nouvelle, hein? Hát mindenkire hatással volt a hír. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Hármas blokk mellette. Mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Negyedik blokk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös blokk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük a részenkénti szavazásokat. 7614, 4671 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 72-32 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 44-75 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 77-57, 47-92 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 81, 20, 77, 58, 42, 21, 47, 93 mellette. Ellene? Tartózkodik, elutasítva. 72, 33 mellette. Ellene? Tartózkodik, elutasítva. 43, 78 mellette. Ellene? Tartózkodók, elutasítva. 43, 80 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 43, 87 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 77, 10, 47, 55 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 84, 65, 48, 93 mellette, ellene tartózkodó elutasító. 84-66, 48-94 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77-11, 47-56 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44-10 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77-13, 47-58 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 72-35 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44-12 mellette ellene. Föl lehet emelni a kezeket. Jó. Akkor elektronikus szavazás a 72 nem, a 44, 44-12-vel eh, kapcsolatban. Est-ce que chacun a voté Le scrutin est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 5-30 arányban leszavaztuk. 44-22, ki van mellette? ...44-24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 44-27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 44-28 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 72-36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 77-14-47-59 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 44-33 mellette, ellene. Nem nagyon emelik a kezüket. Nézzük még egyszer a 77-14-59-et, mellette, ellene. Kitartózkodik, elutasítva. 44-33, mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 72, 30 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44, 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 81, 62, 42, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 72, 38 mellette ellene, tartózkodók elutasítva 72-40 mellette, ellene, tartó, tart, tartózkodók elutasítva. Jönnek a tartalékok. 66-77 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 82, 36. Itt két részben szavazunk. Első rész 45%, 20%, release upon controls. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítva. Második rész mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítva. Nézzük a megjegyzéseket. 4278 mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elektronikus szavazás következik, mert nem egyértelmű. Sőtány est Megízom a szavazást. Chacun a voté. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 7-29 aranyban. 53-21 mellette. Ki est contre? Ellene. Kitartózkodik, elutasítva. 42-79 mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítva. 42-80 mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 42-80. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-17 arányban. 6682 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 44-91 mellette. Ellenem. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem adtam meg a szót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-19 arányban.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 Nem, nem, az előbb a 60-82-ről szavaztunk, ugyebár? Rejeté. 5980. Jó, akkor jön. Jön a 42 81-es. Nous votons maintenant sur le... Jó, 7459, 44, 80 mellette ki van. Ellene. Ellenőrizzük. Tehát ouvert. Scrutin est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-25 arányban. 5981 mellette. Hárman emelték összesen a kezüket, ellene. Most már sokkal több kezet látok, úgyhogy elutasítottuk. 4281 mellette, ellene. Tartózkodik elutasítva. 7460, 4481 mellette ellene. Kitartózkodik elutasítva. 42-82 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 74-61, 44-79 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 44-90 mellette, 4190-es Fernández féle. Ez egy másik Fernández, Z betűs. Aha. Elnézést akkor. Tehát 4490-es mellett ki van. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítottuk 17-20 arányban. 42-83 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 74, 62, 44, 82 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 44, 89 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni kell. 44-89-esről szavazunk. Scrutin clos. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőséggel utasítva. 59-87 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 59-87-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 12-26 arányban. 42-84 mellette. Ellenem. Nehéz felemelni a kezüket? 4284. 4284. mellette ki van. Ellene. Ezt ellenőrizni kell. Elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-17 arányban. 7463 4483 44-83 mellette ellene. Ezt is ellenőrizni kell, elnézést, de ha nem emelik a kezüket, kénytelen vagyok. Lezárom a szavazást, elutasítva, 13-26 arányban. 59-83 mellette ellene. Szerintem ezt elfogadtuk. 60-27-es mellette ellene elfogadtuk. 74-64, 44-84 mellette ellene elutasítva. 59-84 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt most. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 13-24 arányban. 45-47. Mellette. Ellenem. elektronikus szavazás, mert nem egyértelmű helyzet. Lezárom a szavazást. Hmm, hát nem véletlenül nem volt egyértelmű. Szavazat egyenlőséggel utasítva. 74, 65, 44, 85 mellette. Ellene. Elutasítva. 59-85 mellette ellene elutasítva. 45-52-es mellette ellene. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint szavazzon egy, szavazat egyenlőség elutasítva. 45-46 mellette. Ellene. Nem mindenki emeli a kezét. Már rég nem szavaztunk éppen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-19 arányban 74-66, 44-86 mellette ki van, ellene. Ki tartózkodik, elutasítva. 74-67, 44-87 mellette, ellene, elutasítva. 42-85 mellette, ellene, elutasítva. 53-57 mellette ellene elfogadtuk. 74-68, 44-88 mellette ellene elutasítva. 59-86 mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell szavazógéppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-21 arányban. 77, 94, 48, 29 mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. Ezzel a négyes fejezetet lezártuk. Következnek a különleges eszközök. 4357, ki van mellette, ellene, elutasítva. 5623 mellette, ellene, elutasítva, 8238 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva, 8238 mellette, ellene, kitartózkodik, nem nagyon emelik a kezüket, ezért géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, az 5000, a 8238-ról. És Kló. Lezárom a szavazást. Nagy tömegben elutasítottuk. 71-18 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 23-15 ellenében. 71-18 mondja az elnök, ki van mellette, de hát erről szavaztunk. Ötvenhat, ötvenöt. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Bocsánat, bocsánat, elfogadtuk. 84, 48, 48, 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73, 41, 65, 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71-26 mellette, ellene, tartózkodás, mert elfogadtuk. 60-17 mellette, ellene, ellenőrizzük, oka fogyott, oka fogyott, már egy kicsit én is fáradok, mondja az elnök. Megjegyzések 56-23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Két módosítás, 81-48 és a 48-78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva.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 Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Szeretném arra emlékeztetni a kollégákat, hogy a plenárison Strasbourgban majd szavazni fogunk, a tanács álláspontjáról is vitázni, vitázunk, és a költövetési szabizottságbeli kollégák mandátumot adtak nekem, és ezáltal kifejeztem azt is, hogy szeretnénk a költségvetési tervezetet visszaállítani azon sorokban is, ahol a tanács csökkentett. Figyelembe véve a mai szavazást, ahol csak az Európai Külügyi Szolgálat ról van szó, és ott van néhány részlet. Az AFET szakbizottság fél millió eurót szeretne tartalékba helyezni a stratégiai kommunikációs munkacsoport számára. Szerintem ennek nincs értelme költségvetési szempontból, mert amikor arról döntöttünk, hogy szükségünk van ezekre a munkákra, itt nem, ez nem papíron kell, hogy meglegyen, itt igazi emberekre van szükség, Fontos kérdésekről van szó, nem szabad elfelejteni az ukrajnai történéseket, a hibrid kampányokat, amelyeket az Európai Unió ellen intéztek. Szeretném arra kérni a kollégákat, hogy a módosítás ellen szavazzanak a szavazólistán. Ezen kívül Gájer úr, és én is, egy szóbeli módosítót nyújtottunk be, a 11.00 költségvetési sorhoz, ami az alapfizetésekre vonatkozik. Ez majd az AFET módosító előtt kerül szavazásra, tehát a pénz 30%-ának tartalékba helyezése előtt. Ez a mi módosítónk egy tárgyalás eredménye, amelyet Brock úr, illetve Mogherini főképviselő asszony között folytattunk le. Az AFET azt mondta, hogy ha elfogadjuk a szóbeli módosítót, akkor a 30%-os tartalékba helyezés már nem szükséges. Ezzel a konstruktív javaslattal be is fejezném a mondandómat, és köszönöm. Euh, Köszönöm szépen Tarand úrnak. Az első szavazás tehát az előirányzatokra vonatkozik az ombudsman, a számvevőszék, az Európai Bíróságra vonatkozó előirányzatok felállítása, aztán az adatvédelmi felügyelet, a külügyi szolgálat, illetve néhány kiigazítás, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Európai Tanács, három módosítás, ezekről blogban szavazhatunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Bíróság, 82-44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 82-43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, Számbevőszék 46-42. 46-45 és 46-46. Ezek is, ezekről is blokkban szavazhatunk mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a Gazdasági és Szociális Bizottság 73-13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82-39 mellette, Az elsőt nem fogadtuk el, úgyhogy ez marad. Önlete, ellene, tartózkodás elutasítva. 73.14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1454 mellette ellene elfogadtuk. 71.01 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-15, 70-16 blokkban szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-02 mellette. ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 71-02. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20 12 ellenében. 82 40 70 17 70 18 70 19 70 20 70 21 70 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14.54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Régiók Bizottsága 7104 mellette ellene elfogadtuk 7323 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, mondja az elnök, elutasítottuk. F324 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 1454 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 73-25, 70-26, blogban szavazom, mellette, ellene, elutasítva. 73, 27 mellette, ellene, elutasítva. 82-42 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73, 28, 70, 29 blokk van. Mellette. Ellene. Elutasítva. 71, 06, 46, 47 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 73, 30, 73, 31 blokkban mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 7107 mellette ellene nem vagyok biztos az eredményben, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-15 ellenében. 1454 mellette, ellene, elfogadtuk. Külügyi szolgálat. Blokkban szavazunk 2801-2801 ről, a 11.00, 11.02 és a 11.03 sorról, és a 2.25-ről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30.05. Erről nem szavazunk. 53-59 mellette. Ellene. Nem eh, emelik a kezüket. 53-59 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 73-35-73-36 blokkban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 83-01 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73-40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. megjegyzések és tartalékok. A Geyer jelentés be, szól, beszámoltam szóbeli módosításról, Geyer szeretne valamit hozzáfűzni. Nem? Igen? Ez egy szóbeli módosító, amit Tarán kollega is említett. A kettőt össze lehet vonni. Ez az AFET ügye, Ezt az ügyet viszont sikerült az AFET elégedettségére tisztázni egy Margarinitől kapott levéllel. Bien, je voix. Jó, akkor szavazásra bocsátom a szóbeli módosítást. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 53-59 amely az előzővel összeegyeztethető mellette elutasítva 53.00 53.00 számos költségvetési sort átfogó módosítások ezek, blokkban szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ezzel lezártuk a ma délelőtre tervezett szavazásokat. Most felfüggesztjük az ülést, és a parlament költségvetésével foglalk, folytatjuk délután a kísérleti projektekkel és az előkészítő intézkedésekkel, illetve a kifizetésekkel. És azt hiszem, hogy ma délután meg tudjuk majd vizsgálni azokat a jelentéseket, amelyeket holnap délelőtre terveztünk, és hogyha ma délelőtt sikerjük lezárni, akkor nem lesz szükség holnapi ülésre. Senki nem szeretne hozzászólni, akkor ezzel felfüggesztem az ülést. Aha.